ezennel az ülést. rendünk szerint a számvevőszék 2009-es évi jelentésének ismertetése következik. Um, przedstawi e, swoje sprawozdanie e, przewodniczący prezes Trybunału Elsőként az Európai Számvevőszék elnöke Da Silva Caldera úr fogja előterjeszteni az előadását. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek az önök mai vitájában. Az Európai Számbevőszék éves jelentését terjesztem elő a 2009-es költségvetés teljesítéséről, amelyet már önnek, elnök úr, és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak 2010. november 9-én előterjesztettem. Négy fő üzenetem van. Először is a számvevőszék megállapította, hogy az Európai Unió számlái kimutatásait tisztán tükrözik, hitelesen tükrözik a pénzügyi pozíciókat, a különböző műveletek és a pénzforgalom eredményeit. Ez a harmadik év, amikor a számvevőszék megfelelőnek találta a számlákat, vagyis nem talált materiális hibákat, és megbízhatónak talált ezeket a számlákat. Ami pedig a jogszerűséget, szabályszerűséget illeti, a jövedelmek és az elkötelezettség terén is megfelelő véleményt ad. Ami pedig a materiális hibákat illeti, én most elnök úr két fő kiadási területre fogok összpontosítani, a mezőgazdaságra és a kohézióra. Ami a mezőgazdaságot illeti és a természetes erőforrásokat, a hiba szint magasabb, mint 2008-ban, viszont az eredmények következetesek és megfelelnek a számvevőszék értékelésének mindkét évben, ami pedig a jogcímek és a kifizetések kiszámítását illeti, és a földhasználatot a számvevőszék azt ajánlja, hogy a hiba kockázatot csökkenteni kell, mégpedig úgy, hogy az információk minőségét eh, javítani kell az adatbankokban. A kohéziót illetően ezek a költségvetés eh, szinte harmadát, közel harmadát teszik ki. Ez az egyetlen költségvetési terület, ahol a becsült hiba arány 5%. Nagyon sok hibát eh, a tagállamok maguk felfedezhettek volna, még mielőtt elküldték a kimutatásokat a bizottságnak. Hogyha elemezzük az ezévi eredményeket és a múlt évihez hasonlítjuk őket, akkor azt látjuk, hogy a kohézióban tapasztalhatók a legjelentősebb hibák. Ez a számvevőszék harmadik legfontosabb üzenete, ami a kohézió becsült eh, hiba határát illeti, ezek sokkal jelentősebben eh, alacsonyabbak, mint az előző években. Tehát a hibák eh, csökkentek az elmúlt évekhez hasonlítva. Azonban óvatosnak kell lenni, mielőtt még konklúziókat fogunk le a trendeket illetően. A kifizetési populáció változott egyik évről a másik ra 2009 más volt e szempontból, mint 2008. Ezen kívül nincsen garancia arra, hogy az általános csökkenés a hiba arányt illetően továbbra is folytatódni fog, mindaddig, amíg a különböző rendszerek, amelyek a költségvetés illetik, valóban hatékonyak maradnak. És az utolsó üzenetem pedig az, hogy a bizottság által adott információk nem teljesen megbízhatóak az adatjavítást illetően, és ezért még nem sikerült megfelelően megbecsülni a hiba határt. Nagyon sok kezdeményezés történt, elnök úr, tisztelt tagok, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy az EU pénzügyi irányítását javítsák. Éppen ezért megfelelően kell megbecsülni a kockázatokat, kihívásokat az EU pénzügyi irányítását illetően a számvevőszék részéről. Vagyis röviden szólva a kiadások minőségét kell javítani, és ez kell, hogy prioritást kapjon. Egyszerűsíteni kell a jogalkotási kereteket, és költséghatékonyabb ellenőrzési rendszereket kell bevezetni azért, hogy a hiba kockázat csökkenjen és hozzájáruljon a célhoz. A bizottság az év elején egy új pénzügyi szabályzat tervezetet nyújtott be, a szektorális jogalkotás egyszerűsítése véleményünk szerint jelentősen hozzájárulna a kiadások minőségének javításához. A következő évben, vagyis jövőre a bizottság jogalkotási javaslatokat fog előterjeszteni szakpolitikák, programok terében, és ez a kiadások legnagyobb részét lefedi a következő programozási időszakra. Egy sor elvet kell alkalmazni azért, hogy biztosítsuk az európai európai hozzáadott érték biztosítva, vagyis garantálva legyen, a célok világosak, és a különböző rendszerek reálisak, egyszerűek kell, hogy legyenek és az elszámoltathatóság meg kell, hogy legyen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, azt kell biztosítanunk, hogy optimálisan költsük el az európai pénzalapokat, és mindenki felelősen járjon el. A bizottság, amikor jogalkotási javaslatokat tesz és végrehajtja a költségvetést a, egyrészt, másrészt pedig a tagállamok, amikor a, az EU költségvetésnek kb. 80%-ával gazdálkodnak napról napra, így kell, hogy járjanak el a parlament, a tanács, mint jogalkotó, és a mentesítési eljárásra mindez szintén vonatkozik. Köszönöm szépen. President. Köszönjük szépen a bizottság részéről, most pedig Árgides Semeta biztos úrnak adom meg a szót, parancsoljon öné a szó. Elnök úr, Kádéra, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, illetve számvevőszéki képviselők. Két nappal ezelőtt Árgéda úr és jó magamnak megvolt a lehetőség arra, hogy eszmét cseréljünk az éves jelentéssel kapcsolatban, és ezen jelent volt a ö, ö, Budgets szakbizottság is. Az első végkövetkeztetéseket levontuk. Mielőtt a lényegre térnék, szeretnék mindenkit emléket, emlékeztetni arra, hogy nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés a számvevőszék és az érintett felettek között, így a bizottság és a parlament között is és köszönet is jár Káldéra elnök úrnak ezért. Elismerhető tehát az előrelépés, nagyon sok pozitív üzenetet látok, de kritikai megjegyzéseket is láttunk, és a bizottság elkötelezett amellett, hogy a számvevőszéki javaslatok és ajánlásokat betartsa. A számvevőszéki jelentés fő üzenetei Természetesen nagyon lényeges a tekintetben, hogy a felelősségét a bizottság hogyan tudja végrehajtani, amikor is az EU költségvetését hagyja végre. Harmadik évben pozitív dust kaptunk, a számvevőszék az EU számlákat úgy látta, hogy ezek megfelelően képviselik a munkát fenntartások nélkül. Meg vagyunk ezzel elégedve, hiszen ez is azt mutatja, hogy a reform, a végrehajtott reform pozitív irányba mutat. Ugyanakkor a számvevők szék azért gyenge pontokat is kiemel. Ezek nincsenek kihatással a, a DAS-ra, a megbízhatósági nyilatkozatra, azonban meg fogjuk vizsgálni ezeket a kritikai megjegyzéseket és az elszámoltatási gyakorlatunkat. A tranzakciók jogszerűségét és rendeltetésszerűségét illetően a hiba arány csökkent 2009 során is. A bevételek és kiadások minden egyes tranzakció esetében jogszerűek voltak. 95%-a a kifizetéseknek, amelyet a költségvetésből eszközöltünk, hiba mentesek. A kockázati arány is azt gondolom, hogy jó irányba mutat. Ez is azt mutatja, hogy az elvégzett reform hat. A kohéziós politika megvalósításánál is csökkentek a hibák, és a menedzsment és kontroll rendszerek ezek szerint jól működnek a tagállamokban. Azt mutatja ez az eredmény az is, hogy a szigorú megközelítés azzal, hogy a kifizetéseket megszakítjuk vagy befagyasztjuk, a megfelelő helyen kerültek azonosításra. A magas minőségű információ és tájékoztatás a a pénzek visszavonásánál is megmutatja a hatását, és eredményes volt, hiszen ahol a nemzeti hatóságok, amelyek illetékesek az ügyben, hibákat véltek felfedezni, ezeket azonnal jelentették. Ugyanakkor a számvevőszék véleményét osztom, hogy még nem teljesen kielégítő a tagállamok magatartása, mert nem csak a mostani zajló projektek megvalósításakor kell alkalmazni a, a házi feladatot, úgymond, hanem a jövőbeni projektek vonatkozásában is. Káldéra úrral egyetértek, amikor azt mondja, hogy nem szabad hagyni, elharapozni a kohéziós politika megvalósításánál a hibahatárt. Egyetértek a szembevőszékkel, amikor azt mondja, hogy a tagállami rendszereknek vannak gyenge pontjai, és a megosztott felelősség megvalósítása során is vannak gyengeségek. A kontrollmechanizmusoknak költséghatékonynak kell lenniük, a szabályoknak a bonyolultsága sajnos vezethet oda, hogy felépnek hibák, és a az adatok minősége tekintetében is van még pótolnivaló, hiszen a pénz akkor behajtható, hogyha jogszerítenül lett volna kifizetve. Más kihívások is vannak azonban előttünk, például az adatokról való beszámolási kötelezettség a tagállamok részéről. A költséghatékony beszámolók és ezek költségének felmérése, és természetesen figyelnünk kell arra is, hogy a célkitűzések egyértelműek legyenek, és hogy ezeket be lehessen tartani, és a betartásokat ellenőrizni. A mentesítéssel kapcsolatban és a 2010-es és 14-ig tartó időszakra vonatkozó feladataimat akkor tudom ellátni, hogyha ezekre is tekintettel lehet a bizottság is, jó magam is. Bízunk abban, hogy a továbbiakban is pozitív DASZ fogunk kapni a számbevőszéktől, és a 2009-es éves jelentés tekintetében továbbra is napirenden szerepel a most megállapított pontok vizsgálata. Végezetül, és összefoglalásként hagy mondjam azt, hogy a 2009-es éves jelentés azt mutatja, hogy az erőfeszítéseink eredményre jutottak, a hatékonyabb és jobb pénzgazdálkodás a költségvetés vonatkozásában feladatunk volt, és ezt igyekeztünk is megvalósítani, és ezt alkalmazni fogjuk a jövőbeni programok, programok vonatkozásában is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük ezeket a... Most pedig áttérünk a frakciók nevében a felszólalókra. A néppárt részéről elsőként Ingeborg Gressle asszony kap szót. Elnök úr, szemvevőszék elnöke, kedves biztos úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Azt hiszem, hogy ma egy nagyon pozitív nap elé nézünk, hiszen ma első ízben számíthatunk arra, hogy a Barozó 2 bizottság végre át tudja lépni a két százalékos küszöböt, ezért úgy gondolom, hogy a számbevőszék jelentése egy nagyon jó hír mindazok számára, akik ezen a területen munkálkodnak. Láthatjuk, hogy hogyha a bizottság valóban elhatározza magát valami mellett, az eredményeket tud felmutatni. Hogyha megnézzük ezeket az eredményeket, akkor láthatjuk, hogy mindez bizonyára összefügg a megváltozott jogi kerettel is. Azt hiszem, ez az az út, amelyen haladnunk kell a jövőben is, hogyha a bizottság elhatároz, elhatározná magát a vonatkozó szabályok megváltoztatása mellett, akkor ez minden bizonyal egy előrelépést jelentene egy megbízhatósági nyilatkozat felé. Mindazok, akik azt állítják, hogy az európai költségvetést nagy veszély fenyegeti, azoknak azt üzenem, hogy az európai pénzt nyilvánvalóan jobban ellenőrzik, mint a nemzeti költségvetéseket, és az ellenőrzés hatékonyabb, mint a nemzeti költségvetések esetében. Láthatjuk ezt, hogyha megnézzük azt, hogy a nemzeti szabályok az európai szabályokon alapulnak. Ezért arra kell biztatni a nemzeti költségvetéseket, hogy ugyanolyan ellenőrzésnek vessék alá pénzeiket, mint ahogyan azt az európai költségvetés teszi. Szeretném megköszönni a számbevőszék munkáját, de szeretném elmondani, hogy csalódást okozott számomra az éves jelentés, ez jóval kevesebb információt tartalmaz, mint eddig. Pontosabb adatokra van szükség a hibarányra vonatkozóan a strukturális alapok tekintetében. Hölgyeim és uraim, ez itt nem az általános iskola, nem az óvoda, a parlamentnek szüksége van ezekre az adatokra, és hogyha visszatekintek a meghallgatásokra, akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy szoros együttműködés valósul meg a parlamenttel. Úgy látom, ezt az ígéretet nem tartották be. Köszönöm. Thank you, madam. Köszönöm, asszonyom. Köszönöm, asszonyom. A szocialisták és demokraták nevében Georgios Travrakakis kollega kap szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, Kedves Caldera elnök úr, kedves kollégák! Szeretném üdvözölni az éves jelentést, és gratulálni szeretnék Caldera elnöknek és a számvevőszék összes tagjának a kitűnő munkáért. Ezen kívül Rosá úrnak is köszönöm a kitűnő együttműködést. A mi szerepünk az, hogy elszámoltatók legyünk elszámoltathatók az állampolgárokkal szemben, és biztosítsuk, hogy a pénzt megfelelően, átláthatóan, hatékonyan költsék el. A 2009-es jelentés ugyanazt a trendet követi, mint előző években, a helyzet javul, de még mindig ellenőrző rendszereket, rendszereket kell bevezetni és erősíteni. A mostani szociális gazdasági pénzügyi válságban még jelentősebb ez. A parlament a számvevőséggel együtt el kell, hogy kötelezze magát a problémák megoldására azért, hogy még jobb eredményeket érjünk el. Köszönöm. Most pedig Hatsimákakis úr az Áde nevében. Köszönöm szépen minden jelenlőt üdvözlök. Szeretnék köszönetet mondani a számbevőszéknek a jelentésért, mert Káldéra úr munkája az Európai Uniós adófizetők szempontjából elengedhetetlen. A pozitív trend a hiba hibák vonatkozásában nagyszerű, ez a bizottság reformjának is köszönhető, Kállász úr volt biztosként az, aki ezt a folyamatot elindította. A kohézióban is éppen ezért ott van a javulás, kevesebb a mezőgazdaságban. Azonban nem ülhetünk most hátradőlve és élbetett kézzel, mert a javulásnak meg lesz a próbája, mint ahogy a puding próbája is az evés. Azt gondolom, hogy az első mentesítést, eredményét a Lisszaboni szerződés értelmében használjuk fel arra, hogy egy komoly paradigmaváltást eszközlünk ki. A jelentések közül ez a 16. az, amelyet úgy kapunk a számvevőszéktől, hogy nem teljesen pozitív a megbízhatósági nyilatkozat. A kérdésem az, hogy hogyan lehet ennek végre véget vetni, hiszen ez politikailag nem tűrhető a kérdés. A bizottságnak még keményebben kell felépnie az egyértelmű, nyilvánvaló hibáknál, fenn kell függeszteni a pénzfolyosítást, hiszen Görögországnak tíz éven keresztül is megkapták a támogatást, holott az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer ellen jócskán vétett. Azt gondolom, hogy a kedvezményezettek csak 10%-át kell visszafizessék a jogszerűtlen kifizetéseknek, miközben az 50-50 százalékban ugye a társfinanszírozás eléggé fájdalmas az adófizetőknek. 94 óta a tagállamok a kohéziós politikában 2006-ig 7,7 milliárd eurót kaptak jogszerítlenül. Ez most derült ki, hiszen most tájékoztatott erről a bizottság. 709 millió eurót kellett azonban csak visszafizetni. Hát ez is mutatja, hogy hol tartunk. Az várható, hiszen a tagállamok nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt ilyen tisztán kiszámolják, csak a számbevőszék látja át. Ezért mondom azt, hogy menedzsment nyilatkozatokat kell kiadniuk a tagállamoknak, és alá is kell írniuk, és a bizottságnak is teljesen egyértelmű politikai üzenetet kell adnia. Barózó úr a szintézis jelentés mentén beszámolhatná erről az éves munkaprogram keretében. A Lisszaboni szerződésből tehát sok minden levezethető, van javítani valónk, összességében azonban köszönöm ezt a számbevőszéki jelentést. Elnök, köszönöm. A zöldek nevében Bart Stiles képviselő kap szót. Eh, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Amikor elolvastam a jelentést, az az érzésem támadt, hogy ezt már egyszer láttuk. Olyasmit olvastam, amit már évek óta olvasgathatok. Egyszerűen túl sok az alapvető hiba, ami a kohéziós alapot, a mezőgazdaságot, a kutatást, fejlesztést, a fejlesztési együttműködést és az oktatást illeti. Az ellenőrző mechanizmusok nem teljesen hatékonyak, nem elég hatékonyak ahhoz, hogy a nem megfelelő kiadásokat kiigazítsák. A tulajdonképpeni probléma továbbra is az, hogy a tagállamok nem teszik azt, amit tenniük kellene, nevezetesen, hogy ügyeljenek arra, hogy a pénzek, amelyeket kifizetnek, azok megfelelőek legyenek. Ez teszik ki az EU költségvetésének 80%-át, és a bizottság nem is ügyel arra, nem figyeli eléggé, hogy mit tesznek a tagállamok. Ezért szeretném én is követni a jelentéstevő stratégiáját, amely abban áll, hogy valóban ragaszkodjunk ahhoz, hogy megszülessenek ezek a nemzeti menedzsment nyilatkozatok, amelyek, amelyeket a pénzügyminisztereknek kellene aláírniuk. A bizottságnak fel kell lépnie azok ellen, akik nem tartják be a szabályokat, és talán súlyos pénzügyi szankciókat is be kellene vezetni. Az európai konzervatívok és reformisták nevében Csenecki úr következik. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A szék vizsgálja a költségvetésünket, de egyfajta rendőrség szerepét is betölti, egy kedves rendőr szerepét. Néha azonban az a benyomásom, hogy talán egy kicsit túl kegyes, túl jó indulatú módon ellenőrzi a pénzügyeinket. A jelentés végkövetkeztetései a szembebőszék munkájának végkövetkeztetése következőképpen fest. Jó a helyzet, de nem optimális, nem a lehető legjobb. Az a benyomásom, hogy Európa számos polgára némileg pessimisztikusabban szemléli a helyzetet, mint a számbevőszék. A számbevőszéknek hitelesnek kell lennie annak érdekében, hogy az európai intézmények az adófizetők és a választók nevében hitelesek maradhassanak de a számbevőszék hitelességének előfeltételi az, hogy valóban nagyon pontos vizsgálatokat végezzen. A számbevőszék azt mondja, örüljünk, hogy 95%-ban tele van a pohár, Nekem az a benyomásom mégis, hogy a legtöbb választó mégiscsak a hiányzó 5%-ra kérdez majd rá és előfordulhat, hogy ez a hiba arány meg is haladja az 5%-ot a realitásban. Ezért arra szeretném felszólítani a számbevőszéket, hogy még pontosabban vizsgálja meg, hova folynak a pénzek. Köszönöm. Most pedig az Egyesült Baloldal részéről Zondergór képviselő kap szót. A számvevőszék elővezette a jelentését, és ebből azt olvashatjuk ki, hogy a hibák száma csökkent. Hát hogyan értékeljük ezt a helyzetet? A magam részéről úgy gondolom, hogy két dologtól függ ez a tény. Egyrészt a kiindulóponttól, másrészt pedig az elvárásoktól. A kiindulópont tulajdonképpen nagyon rossz volt szinte katasztrofilásnak nevezhető, hiszen 2008-ban több milliárd eurót adtunk ki jogszerűtlenül, ezért az elvárás az volt, hogy legyen javulás, egyrészt, másrészt pedig markáns javulást mutatkozzon minden területen. Hát ez tulajdonképpen megtörtént. Egyes területeken valóban nem történt meg a jogszerűtlen kifizetés, ez a jogszerűtlen kifizetési szint azonban még mindig elfogadhatatlan. Sőt, voltak területek, ahol még növekedett is a jogszerűtlen kifizetéseknek a volumene. A kokobben Semeta biztos úr elismételte azt, amit itt mondott ma. Azaz a hiba arány csökkenése hát tulajdonképpen arra vezethető vissza, hogy a bizottság megcsinálta a házi feladatát. Hát nagyszerű. Szívesen beírom a piros pontot, és elismerem ezt a munkát, amit a bizottság végez, de a kérdésem az, hogyha újra nő a hiba arány, akkor ki lesz a felelős? Ezt kérdezem. Freedom and Democracy, most a következő felszólaló Andrázen. Köszönöm, elnök úr, kollégák. Az elmúlt 16 évben a számbevőszék elutasította, hogy a költségvetés 90%-át, vagy még többet is elfogadjanak. Hibákról beszélnek, de a szabálytalanságok természete sokkal nagyobb jelentőségű, mint a puszta hiba. Ez a helyzet a magánszektorban egy cég bezárását eredményezni, és a vezető bíróság elé idézését. A számvevőség azt mondta, hogy körülbelül 60 milliárd fontot nem kellett volna kifizetni. Mi ennek a problémának a lényege? A felelősség, felelősségvállalás hiánya. A bizottság és a számvevőszék általában a tagállamokat hibáztatja, de általában a hiba a bizottság hibája, mert nem ellenőriz megfelelően, pedig ők hozzák a szabályokat, és neki kellene szankcionálni azokat, akik hibáznak a parlamenté is a felelősség, hiszen minden évben elfogadta a helyzetet, és mindig további költségvetés emeléseket kér. De arra már nincs remér, hogy az EU költségvetését a számvevőség nem fogja elfogadni. Viszont drasztikusan csökkenteni kellene az EU költségvetését ahhoz, hogy a adófizetők pénzével jól gazdálkodjunk. Cameron úr 2,9%-os növekedést elfogadott az EU költségvetés emelése érdekében, és a brit adófizetők nevében kérem, hallják meg ezt az üzenetet, csökkentsék a következő költségvetést. Függetlenek közül Martin Ehrenhausernek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Valóban így van, a kohézió területén jelentősen csökkent a arány 2007-hez viszony, viszonyítva, 36%-ra csökkent 54%-ról. Ez egy olyan tény, amit el, el kell ismernünk. Ahogyan a jelentéstevő azonban elmondta, hogyha megnézzük, hogyan is születtek meg ezek az eredmények, akkor relativizálnunk kell ezeket az eredményeket. És tény az is, hogy a jelentésben az olvasható, hogy a kontrollrendszerek a kohézió területén nem hatékonyak. Tény az is, hogy a pénzek legalább 3%-át nem lett volna szabad kifizetni. Ez azt jelenti, hogy még hosszú út áll Johannes Hahn biztos úr előtt is többek között, hogy rendet teremtsen e tekintetben. Ami a mezőgazdaság területén tapasztalható hibaarányt illeti, ez egy visszalépést jelent, hiszen rengeteg pénzt fizetnek ki jogszerűtlenül. A bizottságban említettem, és nem kaptam választ sem a bizottságtól, sem a szembevőszéktől, ami a kétszer is kifizetett szociális pénzeket illeti, ki követte el a hibát, és mekkora pénzösszegről van szó. Nagyon fontos lenne, hogy a jövőben a számbevőszék ne csak a kiadások jogszerűségét vizsgálja, hanem azok hatékonyságát és gazdaságosságát is. Köszönöm. Odi úr nincs jelen, úgyhogy Iván úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani Kardéra úrnak, ezért a világos, releváns jelentésért a 2009-es költségvetésről. Másodszorban szeretnék valamit tisztázni, ami szerintem nekünk nagyon fontos. Öt évenként megválasztanak bennünket, ide küldenek minket az Európai Parlamentbe az európai adófizetők, akik a munkájukon keresztül hozzák létre ezt a költségvetést, és az ő nézőpontok szerint, hiszen találkozunk velük rendszeresen. A 2009-es költségvetés nem jó költségvetés. Ennek két oka van. Először is a nemzeti irányítási nyilatkozatokat nem támasztják alá politikai tényezők, hiszen sem a pénzügyminiszter, sem a miniszterelnök nem írja alá ezeket az adott országokba, úgyhogy nem tudjuk, hogy ezekért a nemzeti menedzsment nyilatkozatokért ki felelős, és éppen ezért mennyire pontosak. Ez félrevezető, vagy nem teljes jelentéshez vezethet. A másik, ami pedig a hiba arányt illeti. A tagállamoknak kellene visszafizetniük a pénzt a bizottságnak, vagyis az európai adófizetők fizetnek azért, hogy létrejön az európai költségvetés, majd pedig ismételten az európai adófizetőknek kell a veszteségeket pótolniuk a nemzeti költségvetéseken keresztül. Ez azt jelenti, hogy az európai állampolgárok kétszer fizetnek a hibákért, vagy még a csalásokért is, amelyek előfordulnak az európai alapokban. Harmadsorban pedig szeretném elmondani, hogy jobb kapcsolatra lenne szükség a számvevőszék és minden egyes ország számvevőszége között. Hogyha több pénzt akarunk a költségvetésbe, akkor el kell tudnunk költeni, mégpedig jobban azt a pénzt, ami a rendelkezésre áll, úgyhogy tudnunk kell, hogy hol van a probléma. Most pedig de Magistris úrnak adom át a szót két és fél percben. Köszönöm. Ma a hiba arány javításáról beszélünk. Egyébként ezt a számbevőszék szorgalmas munkájának köszönhetjük ezt a jelentést, úgyhogy köszönet az elnök úrnak ami a kokobüt illeti ügyel az átláthatóságra és a pénzalapok hatékony elköltésére. De mit tudunk tenni a dolgok javítására? Még mindig túl sok a hibahiányosság, főként a legkényesebb területeken, mezőgazdaság, kohézió, ahol nyugtalanító egyes ágazatokban a hiba arány. Mert itt emögött csalások vannak, ugyanúgy, mint a közbeszerzési eljárásoknál túlszámlázzák a kiadásokat, a szabályok legyenek világosak, és kevés szabályra van szükség, csak legyenek világosak. Én mindenféle csalást kategorikusan elutasítok. És nem szabad nyitni azon ágazatok felé, ahol már ott van a korrupció. Az Olafnak a csalás elleni harcot folytatni kell, mert így meg tudunk küzdeni a korrupcióval és a csalással. koko Kokobű nemrégen Itáliában, Olaszországban járt, és megtapasztaltuk a közpénzek terén, hogy a szervezett bűnözés igenis igen nagy konkurenciát jelent. Az Olafnak kell odafigyelnie arra, hogy megfelelő együttműködés legyen az egy, a bizottság és a tagállamok között, és arra is figyelnie kell, hogy ne legyen csalás. A bizottság legyen autonómabb a tagállamokhoz képest. Én főként azokra az országokra gondolok, ahol már évek óta jelentős, jelentős hibák fordulnak elő, vagyis nagyobb csalások. Itt a kifizetéseket egyszerűen blokkolni kell azért, hogy ez a jelenség ne forduljon elő. A mi hitelességünk attól függ, hogy mennyire vagyunk átláthatóak, és hogyan költjük el a közpénzeket, úgyhogy itt még javítani kell a helyzetet. Fandalen úr, egy perc. Elnök asszony, a számbevőszék ugyanazt mondja, hogy a kifizetéseket felelősségteljesebben hajtották végre, a számbevőszék azonban 100%-ban még nem tudja jóváhagyni ezeket a kifizetéseket. Ez arra vezethető vissza, hogy a kohéziós politika ö, ugyan elérte a javulást, azonban 40%-ban hibákat ö, ö, határoztak meg. Ez 35 milliárdos tételt jelent, azaz 2 milliárd euróról nincs nyom ezeket nem lehet felelősségteljesen elszámolni. A kérdésem az, hogy hogyan került sor ezekre a hibákat, és hogyan lehet akkor a hiba arányt csökkenteni. Ez már csak azért is fontos, mert 2009-re ugye mentesítést kell majd adnunk. A számvevőszéktől hallottuk, hogy a hibák elsősorban a nagyon komplex eljárások miatt adódnak. Nos, hát ez is azt mutatja, hogy Európának sokkal egyszerűbben és transzparensebben átláthatóban kell működtetni. Ha nem így van ez, akkor a polgárunk sajnos nagyon bonyolult jogrendszerrel kell, hogy együtt éljenek. Obermeyer úr következik. Geyer úr a Catch the Eye-ban kíván hozzászólni, vagy más formában? Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió költségvetésének 6 millió euróját. Kérem, várjon egy pillanatig. A kék kártya azt jelenti, hogy a vitában szeretne valaki hozzászólni. Vandálen úrhoz szerettem volna kérdést intézni. Elfogadja Fandál úr, hogy feltegyenek önnek egy kérdést, igen? Vandálán kollégától szeretném megkérdezni, hogy tudomásul vette-e, hogy a magas százalékos adatoknál csak a szúrópróbákhoz fűződő adatokról volt szó. Ez azt jelenti, hogy 5 százalék legalább a hibaarány a kohéziós politikánál, hogyha ezt felszorozzuk. És ez nem, az azt jelenti, hogy az ön által említett milliárdos értékek nem helyesek. Voorzitter, ik heb dat ten volle begrepen. Het gaat er mij om. Nos, elnök asszony, megértettem. Két milliárdot nem helyesen állapítottak meg, és én azt kértem a bizottságtól, hogy ezt járja alaposan köz, körül, és nézzük meg, hogy hogyan javítható ez a hibarány. A biztos úr helyesen mondta, hogy a vizsgálatokat komolyan végre fogják hajtani. Köszönöm. Euh, Burmeier úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, második nekifutás. Az Európai Unió szembevőszékének becslése szerint szám, hatalmas pénzösszegek sikkadtak el különböző okokból. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tisztviselőinél is botrányos módon költötték el a pénzeket. Itt van Görögország is, amelyet nem csak több milliárdos csomagokkal kellett megmenteni, hanem itt hatalmas méretű a csalás is, ami a támogatásokat illeti. Természetesen a regionális támogatások esetén a legsúlyosabb a helyzet, és hogyha az ellenőrzött 36% esetében hibákat állapíthatunk meg, ez még mindig nagyon szörnyű helyzet, ezért Hán úrnak üzenném, hogy nagyon fontos itt valóban érvényesíteni a szabályokat, hiszen nincs el ajándékozni való pénzünk, ami a számbevőszék munkatársait illeti nagyon motiváltak, de jó lenne, még motiváltabbak lennének. Nagyon fontos, hogy a szabályok érvényesítését valóban kieszközöljék. Olbricht úr másfél percben kapja meg a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! hogyha a jelentésről cserélünk eszmét, akkor nagyon precízen kell fogalmaznunk. Hiszen nagyon sokszor beszélünk a hibákról, a, a nem jogszerűségről, sőt a csalásról is, és ezt egy kalap alá vesszük. Ebből a jelentésből azonban egyértelműen kiolvasható a hiba feltárással kapcsolatban az, hogy az unión belül a hiba arány csökkent hiszen a mostani hiba arány 5 százalék. Nem lehet tehát 20 vagy 40 százalékos hibaarányról beszélni, mert ez nem, nem a realitás, nem felel meg a valóságnak. Azt állapíthatjuk meg, hogy nagymértékű a javulás a politikának azon területén, ahol ö, megosztott a felelősség a pénzeszközök elköltésében biztosítani kell azt is, hogy ezt a nagyon komplex, bonyolult politikai területet továbbra is javítsuk a struktúráit tekintve, hiszen ennek a területnek óriási a hozzáadott értéke. Ezért megállapíthatom, hogy már javul, változás állt be a helyzetben, és hagy mondjam el, hogy a, biz- a számbevőszék megállapítja, hogy nem lehetőség, nem lehetséges a saját becsült hiba arányt összevetni, összehasonlítani a hivatalos bizottsági adatokkal. Én úgy gondolom, hogy hát itt van a kutya elásva, itt kell elkezdenünk gondolkodni, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a számbevőszégi adatokat nem lehet összevetni a bizottsági adatokkal. Itt nagyon sokat kell még dolgoznunk. Sáldemoza asszony következik egy percben. Elnök asszony, én is köszönöm a jelentést a szemvevőszék részéről, hiszen látszik, hogy egy nagyon jó munkaeszköz birtokában vagyunk, amikor az EU-s kifizetéseknek a elkötési módját vizsgáljuk. Vannak ugyan problémák, ezt hallottuk, mégis úgy gondolom, hogy a csapás irány helyes, és ez számunkra is azt jelenti, hogy tervezhetjük a következő lépést a többi kiadás vonatkozásában. Fontos a megfelelő ellenőrzési rendszer, fontos az, hogy kevesebb hiba legyen, de ez nem elég még, nem elegendő kritérium a munkánkhoz. A pénzeszközöknek a felhasználását is jobban kell ellenőrizni. Jogszerűen kerül költésre például az igazgatásnál, a személyi költségeknél, az épületek esetében az a sok-sok pénzeszköz, ami kiadásra kerül megvalósítottuk a célkitűzéseinket. Tehát ezt a vitát folytatni kell, hiszen nagyobb hatékonyságot és nagyobb átláthatóságot szeretnénk. Én azt kérem, hogy itt a parlamenten belül és a számbevőszéknél és a bizottságnál is tegyük meg, legyünk nyitottak, és ezt az eszmecserét folytassuk. Cseszková asszony egy percben az ECR részéről. Köszönöm, elnök asszony. a parlamenti ciklus alatt másodszor fordul elő, hogy a számvevőszék éves jelentősét vitatjuk meg. Szeretnék ezért köszönetet mondani, de másrészt meglepődtem azon, hogy, hogy a hiba arány 92%-át érinti az EU költségvetésének. Szeretném tudni, hogy eh, itt eh, a

a téren, hogy a kapcsolatok erősödtek a parlament és a számvevőszék között. Azonban az évi jelentés azt is megmutatja, hogy nem ülhetünk babérjainkon, és ébereknek kell maradnunk. Kárdéra úr a jövőt illetően azt mondta, hogy javítani kell az együttműködést azért, hogy javuljon a költségvetés, a pénzügyi szempontok javuljanak, és éppen ezért együtt kell működni, azért, hogy jó híreket lehessen közölni. Azt is szeretném jelezni, hogy oda fogok figyelni mindarra, ami a Szezám rendszert illeti, a tanács operatív rendszerét, erre egyébként utalás történt, mégpedig úgy, hogy javítani kell a költségvetést illetően az előrejelzéseket és ez a tanácsra tartozik. Ami pedig az adatvédelmet illeti, itt is mindenképpen javítani kell a helyzetet, de bizonyos dolgokat már átadtak az OLEF-nek. A másik pedig a régiók bizottságában pedig növelni akarják az alkalmazottak számát 2010-ben. Ivanova asszony szól, mégpedig másfél percben. Kedves kollégák, nagyon fontos számot vetni azzal, hogy a számvevőszék konklúziói hasonlóak ahhoz, mint amit már a múltban láttunk. Viszont remélem, hogy az Európai Parlament ajánlásai, amelyeket évről évre megismétlünk, nem maradnak visszhang nélkül, hiszen még mindig nagyon sok a szabálytalanság. Szeretnénk specifikus számadatokat kapni a szabálytalanságokról. 2008-ra vonatkozóan jó hírt kaptunk, mert a szabálytalanság a kohéziós politika területén csökkent. De még mindig nem teljesen biztos, hogy ez folyamatos csökkenés. Lehet, hogy egyszerűen a mintavételnek köszönhető mindez, akkor, amikor ellenőrizték a különböző államokat. Vannak itt még függő kérdések, külső segítségnyújtás, energia, közlekedés, mezőgazdaság, állampolgárság, oktatás, kutatás. Szeretném elmondani a bizottságnak, hogy a mi költségvetési bizottságunk továbbra is dolgozni fog azon, hogy hatékonyan gazdálkodjunk az EU alapokkal. Kiemelem, hogy mindenkinek eleget kell tennie felelősségének. Köszönöm, Geyer úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Káder elnök úr, tisztelt biztos úr, a, az Európai Unió költségvetésének igen nehéz pontja ez, és súlyos helyzetben volt a múltban, és most sem teljesen jó a helyzet. 5% volt hibás, 3%-ot nem lett volna szabad kifizetni, ez 700 millió eurót jelent. A hibás kifizetések nagy részét megakadályozhatták volna a tagállamok, és itt történnek hibák. Mindenek előtt a közbeszerzések és a kohéziós pénzek kifizetésénél. Mindez annak ellenére történik, hogy már léteznek ellenőrző mechanizmusok, amelyeket a bizottság hozott létre. Azt hiszem, hogy még egyszer szemügyre kell vennünk ezeket a rendszereket. Németországban azt mutatták a szúrópróbák, hogy ott a kontrollmechanizmusok csak közvetetten működtek jól a felelősség mindenképpen a bizottságot terheli. Ezt az ellentmondást, tehát hogy hibákat látunk a tagállamoknál és a felelősség a bizottságé, erről vitatkozhatunk otthon, elmondhatjuk ezt a médiának, elmondhatjuk ezt a polgároknak, de a bizottság feladata ez politikai tekintetben, hogy érvényesítse a szabályokat a tagállamoknál. a urat arra kérném, hogy fogja szorosabbra a gyeplőt. Köszönöm. Van Nistelrooy úr következik. Elnök asszony, tisztelt képviselők a bizottságtól és a számvevőszéktől. Én vagyok a koordinátor a regionális politikáért felelős néppárti képviselő, és ha megnézem a kohéziós politikát, hát akkor itt azért javulást könyvelhetünk el. Az új rendelkezéseket 2007 és 2013 ra rögzítettük, látjuk a cselekvési terveket, ahol parlamentként és a bizottsági tagok is tevékenykedtek. Ha ezeket megvizsgáljuk, akkor látjuk, hogy a legtöbb hiba a közbeszerzési rendszerben adódott. Az európai jognak az átültetése és a gyakorlatban való alkalmazása a nemzeti tagállamokban. Itt mutatkozik a legnagyobb hiba arány. Ezért úgy gondolom, és ezt a biztos úr felé mondom, hogy egy cselekvési tervre van szükség azért, hogy vagy nyomás alá helyezzük, vagy támogassuk a tagállamokat a közbeszerzéseknél. A múlt héten Romániában járt egy parlamenti delegáció, és ez is azt állapította meg, hogy hol vannak pontosan a hibák. Hát ezzel lehet a legtöbbet elérni. Zárásképpen hagy mondjam azt, hogy a nemzeti igazgatási nyilatkozatokat támogatom. Ezek a nyilatkozatok nagyon lényegesek a tagállamok részéről, mert itt nagyon sok a pótolni való. Vogan. Vogan úrnak egy percben megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék minél pozitívabb lenni a jelentést illetően, amennyire csak lehet, mert szerintem az ellenőrzéseket arra kell használni, hogy a dolgokat javítsuk, tanuljunk hibáinkból, és nagyon sok példa van arra, hogy mit tehet a bizottság, a tagállamok és a kedvezményezettek azért, hogy javuljanak a dolgok. Például a mezőgazdaságban állandó változások, követelmények a bizottság részéről nehézségeket okoznak a tagállamoknak, a kedvezményeknek, és Svezben állandóan erről hallok. Azután a másik pedig a jogosultsága kapcsolatos kívánalmak a gazdák részéről, pedig közben aktív gazdákat szeretnének látni a bizottság részéről mindenütt az EU-ban. Végül pedig, ami a kap reformot illeti, ez minél hamarabb szükséges, és egyszerűsíteni kell az eljárásokat, biztosítani kell, hogy Európában valóban értékére adjunk pénzt, és a hasznot az egyének és a közösségek számára is megsokszorozzuk. Most pedig a ksdi térek át, mondja az elnökasszony, és Grizzl úrral kezdem egy percben. Kap szót. <clears throat> E, Köszönöm szépen, elnök asszony. A számvevőszéki ellenőrzés eredményeit hallottuk és ez mindig is alkalmat ad arra, hogy információkhoz jussunk, amelyek alapján aztán eh, következtetéseket vonhatunk le a jövőbeni javítani valókkal kapcsolatban. Mi a legfontosabb következtetés? Nos, ott, ahol nem túlságosan bonyolultak az eljárások, alacsonyabb a hiba határ. A hiba arány elnézést. Minél bonyolultabbak az eljárások, annál magasabb a hiba arány, és annál több a, a, a eh, rosszul kifizetett pénzek. A, eh, a, aránya, és ez a kohéziós politikában is megmutatkozik. Azt is hallottuk, hogy a mezőgazdaságban is nagyon sok a, a hiba a kifizetések terén. De hát itt is ugyanaz mutatkozik, hogy ahol nagyobb a komplexitás, ott magasabb a hiba arány. A nemzeti ellenőrző hatóságokkal való együttműködés nagyon lényeges, ugyanakkor nagyon fontos a nemzeti parlamentekkel való együttműködés is, a költségvetési szakbizottságokkal, illetve a költségvetés ellenőrző bizottságokkal egyaránt. a saját országomban jelen voltam, amikor a jelentést elővezették, és itt a parlamentben is jelen voltam, nagy érdeklődéssel hallottuk. Kránynak asszony következik. Köszönöm szépen a jelentést a számbevőszéktől. Azt hiszem, hogy ez is azt mutatja, a, mármint az eredmény, hogy egyre jobbak az ellenőrzések, és azt kell mondanom, hogy nem kell mindig megijedni a hiba aránytól, hiszen tanulhatunk a hibáktól, láthatjuk a problémákat, és hogyha ellenőrzés van, akkor felderül a hiba. Nyilván fontos lenne elkerülni az ilyen hibákat a jövőben, és ezért a tegnap bemutatott ötödik kohéziós jelentésre szeretném felhívni a figyelmüket. A bizottság minden érintett szereplőt felhív arra, hogy foglaljanak állást a megfogalmazott kérdésekkel kapcsolatban. Nos, hát itt a lehetőség, hogy a jövőre nézve megteremtsük a feltételeket arra, hogy a támogatásokat könnyebben hozzáférhetővé tegyük, hogy a bürokrácia leépüljön, és a másik oldalon pedig egy nagyon egyértelmű kontrollját irányozzuk elő az adó fizetők pénzének kifejezését illetően. Szerintem ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm. Van-e más hozzászólási kérelem a KSDI keretében? Nem látok kéremet, úgyhogy szemet a biztos úrnak adom át a szót ebben az esetben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita mutatja, hogy további előrehaladás volt az európai költségvetés kezelésében 2009-ben. A számvevőszék világos véleménye, a kimutatások, a hiba ráták és ezt a külső auditorok is mutatják, az bizonyítja, hogy megfelelő döntést hozott a bizottság az adott pénzügyi időszakban. A számvevőszék ugyanakkor kimutatta, hogy vannak olyan területek, ahol további javulás szükséges az összes pénzügyi szereplő részéről. A bizottság és a tagállamok felelősséget kell, hogy vállaljanak, Egyébként a megosztott felelősség javult az új EU-s működési szabályoknak köszönhetően. Ami pedig a szankciók alkalmazását illeti a tagállamokban, el kell mondjam, hogy a bizottság igenis alkalmazza, mégpedig szigorúan a szankciókat. Most éppen felfüggesztjük, felfüggesztünk 40 programot a kohézión belül, ez 1 milliárd 700 eh, millió euró összeget tesz ki. Ez hatalmas összeg, és ami még fontosabb, az az, hogy a 2010-es eh, lépések eh, megduplázódtak a 2008-as, bocsánat, a 2009-es beavatkozásokhoz mérve. Tavaly eldöntöttük, hogy visszahívunk a mezőgazdaságban nem megfelelően elköltött pénzeket 507 millió euró összegben. Ez azt mutatja, hogy szankciókat alkalmazunk, és ezt a jövőben is folytatni akarjuk. Egyébként a jelentésünkből az is kiderül, hogy a visszatérítés és a pénzügyi korrekció szintje az évek során jelentősen nőtt. 2009-ben 3,3 milliárd eurót tett ki. Ez jelentős összeg, és az a szándékunk, hogy tovább folytatjuk ezt a politikát, szigorúan alkalmazzuk a szankciókat, amikor arra szükség van. A jelentés és a mentesítési eljárás, ami most indul, arra szolgál, hogy nem csak a jelenlegi programok gyengeségen javítson, hanem tanulsággal szolgáljon a következő programgenerációknak is. Itt kiemelem, hogy előre haladunk, vagyis tudni kell, hogy mi legyen a követendő út, egyszerűsíteni kell, javítani kell a közbeszerzési szabályokat, mert az is igaz, hogy a hibák túlnyomó többsége azért történt meg, mert a jogosultsági kritériumokat megsértették, vagy pedig a közbeszerzési szabályokat. Ebből le kell vonni a tanulságokat. A bizottság készen áll mindenre. A bizottság nyomon követi a számbevőszék ajánlásait, és egy gyümölcsöző mentesítési eljárásra vár. Köszönöm. Most pedig Szilva Caldera úrnak, a számbevőszék elnökének adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani a kedves szavakért, amelyeket a számvevőszéknek szántak, és a számvevőszéki munkának. A mi célunk, hogy a legmagasabb szintű szakmabeli normákat alkalmazzuk a nemzetközi számviteli szabályoknak megfelelően. Ez a fő gondja ennek az intézménynek. Odafigyelünk ennek a háznak az ajánlásaira, és szeretnék erre két példát adni. Mit tettünk a 2009-es éves jelentés elkészítésekor? Azért, hogy válaszoljunk arra az igényre, hogy ez az intézmény több információt szeretne kapni. Átfogó értékelést végeztünk a helyzetről, és ez először történt meg, vagyis először mondtuk el, hogy mi az helyzet összességében. És ennek alapján megállapítottuk, hogy ez javult az elmúlt években. A hiba, a legnyilvánalóbb hibák száma csökkenőben van, és ez a kohézió területére is vonatkozik, vagyis, hogy több információt adtunk az idén, mint tavaly. Tavaly elmondtuk, hogy legalább 11%-át az alapoknak nem, fizet, nem kellett volna kifizetni. Ebben az évben viszont azt tudjuk mondani, hogy a legvalószínűbb hiba az 5% fölött van, ez így van, ezt egyébként tavaly nem tudtuk megmondani, és legalább 3%-át az alapoknak nem kellett volna visszatéríteni, és, vagyis folyósítani. És ez mutatja, hogy előrelépés van a munkánkban. Mi ennek az oka, milyen előre lépést értünk el. Ezeket nem találjuk ki, nem vagyunk mi kedvesek sem a bizottsággal, sem a tagállamokkal, mert a számvevőszék független intézmény, amelyet az alapszerződés szabályoz. A megállapodásainkat a bizonyítékokra alapítjuk, és egyébként ez így történt a jelentésünkben is, hiszen nekünk kötelezettségeink vannak a mentesítési folyamatra vonatkozóan nagy örömmel segítjük Önöket ebben a munkában, és ennek fő oka, hogy elmondtuk a jelentésben, az az, hogy egyrészt az alapok kezelésére kidolgozott rendszerek most jobban teljesítenek az adott időszakban, 2009, valamint a pénzalapok folyosítása a programozási időszakra csak 25%-os, vagyis a pénzügyi végrehajtás ebben az időszakban alacsonyabb, mint szerintünk, mint amennyit elvárhatunk volna. E két dolog elegye, a rendszer teljesítménye és az alacsonyabb szintű végrehajtás, vagyis kevesebb kifejez, kifizetés, adja a mai helyzetet. Ez azt mutatja, hogy óvatosnak kell lenni, és előrelátónak, mert hogyha annyira jól teljesít a rendszer a 27 tagállamban, és hogyha az összes pénzalapot a jövőben folyósítani akarjuk, akkor ebből a szempontból nagyon óvatosnak kell lenni és körültekintőnek. szeretnénk kiemelni, hogy a Kukobüt segíteni fogjuk a mentesítési eljárás során, tagjaink erre készen állnak, viszont a külön jelentéseinken keresztül is támogatjuk önöket, megnézzük az ellenőrzéseket és a finanszírozást, hatását a való életben. Mennyire hatékonyan használták fel ezeket a pénzalapokat, és szerintem ezek az információk az önök intézményének is értékesek. Ami pedig a költségvetés végrehajtását illeti, itt a bizottságnak nagy a felelőssége, de a Lisszaboni szerződés kimondja, hogy ezt a tagállamokkal együttműködve kell végrehajtani, vállalni. Hogyha a jövőbe tekintünk, akkor el kell mondjam, hogy most egyedülálló alkalmunk van arra, hogy új alkalmat teremtsünk az európai költségvetés jobb irányítására. Új pénzügyi rendeletet fogunk hamarosan megvitatni és elfogadni. És ez lesz az alap, ez fogja irányítani a jövőbeli programok menedzselését hogyha egyszerűbb szabályokat akarunk, hatékonyabb, költséghatékonyabb rendszereket a tagállamokban és a bizottságban is, akkor most kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, hiszen a költségvetés felülvizsgálata is elénk, előttünk áll a következő évben. Tehát tisztelt képviselők, a bizottság, a tanács, az Európai Parlament most komoly döntéseket fog hozni, és ezzel tudja a helyzetet javítani a jövőben. Ezt a munkát a számvevőszék támogatni, segíteni tudja. Azt javaslom, hogy hagyatkozzanak a mi ajánlásainkra. Már ismertettük véleményünket a fő kockázatok, fő kihívások terén, vagyis hogy hogy lehet az EU költségvetését jobban felhasználni a következő időszakban, és fel kell tenni a kérdést. A programok hozzáadott értéket adnak-e az EU-nak? Egyszerűek a szabályok, világosak a célok, reálisan végre lehet őket hajtani, és az elszámoltathatóság világos ott van e mögött? Mert sokszor azt mondják, hogy nincs felelősségvállalás sem a bizottság, sem a tagállamok részéről. Tehát most jött el az alkalom, hogy ezen a helyzeten változtassunk, és a számvevőszék készen áll arra, hogy önöknek segítséget nyújtson. Az ön hozzászólásával lezártuk a vitát, mondja az elnök asszony, és most a következő napirendi pontra térünk át. Van Bremt asszony jelentése 663 per 2009-es EK rendelet mód.